Dear can I ask everybody to take your seats? We would like to start this session. Um, I, I am starting this session. Megkezdem az ülést. Utolsó figyelmeztetés azok számára, akik tolmácsolást vesznek igénybe, megkezdjük az ülést. Tisztelt, nagyrangú kollégák, kedves barátaim! Kialakult egy olyan hagyomány, hogy az Európai Parlament tartja meg a nyílt napok megnyitóját. És idén Európa jövőjéről fogunk beszélni és arról, hogy a kohéziós politika hogyan jarul, járul hozzá ahhoz, hogy Európa jobb legyen. Bresso Mercedes asszony, a Regens Bizottság elnöke, illetve Hán illetékes biztos úr is itt van, aztán Rudi Cagaropolú asszony, a parlament alelnöke van itt, Rudi Demott, a Vallon régió miniszterelnöke, a belga elnökség nevében, és Filip Maestát, az Európai Beruházási Bank elnöke lesznek a kiemelt hozzászólók. Az Európai Bizottság elnöke Barózó úr videófelvételen fog hozzánk szólni. Szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy lesz egy vita is, a beszédeket követően lesz egy vitafórum. Ezt a vitát Mark Rogerson, a Consilia cég végrehajtó vagy főigazgatója fogja vezetni. Kérem azokat, akik szót kérnek, töltsék ki ezt a bizonyos nyomtatványt, amelyet kitöltvén a oda a teremszolgáknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és ha megengedik, megragadnám ezt az alkalmat arra, hogy elmondom, mennyire nagyra e, értékelem az önök szerepét a kohéziós politika jövőjéről folytatott vitában. Azt kell mondjam, még sosem volt ennyire elkötelezett a régiók, e, a városok hálózata itt Brüsszelben. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire értékes mértékben és módon járultak hozzá a vitához. A helyi és a regionális szint jelentős szerepet játszott. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire szívükön viselik saját jövőjüket. Önök hozzák a lelkesedést, az energiát, amire Európának szüksége van. És ezt az energiát, lelkesedést az európai városokban, falvakban, régióban lehet megtalálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatták, hogy milyen erős a felelősség érzetük itt Európában, az Európai Parlamentben. Magunkra vállaltuk a felelősséget azzal kapcsolatban, hogy egy makrogazdasági intézményi keretet hozzunk létre, amely elősegíti a növekedést, a munkahelyteremtést, a versenyképességet Európában. Meg vagyunk győződve arról is, hogy fontosak a struktúrális reformok, nagyon fontos a fejlesztési politika az európai kohéziós politika fejlesztési politika, amely megfelelő makrogazdasági és pénzügyi keretben valóban el tudja érni azt, amire szükség van. A kohézió a szerződés értelmében alapvető elve az európai integrációnak. Ez az alapelv járul hozzá ahhoz, hogy a kohéziós politika minden európai polgár számára hozzáférhetővé vált nyilvánvalóan ö, fontos azon régiók számára, és amiknek még van mit behozniuk. Nagyon fontosak a kihívások, nagyon fontosak az eredmények. A kihívások ezek nem csak a kohéziós politika, hanem minden politika számára, amelyet európai, nemzeti, regionális és helyi szinten valósítunk meg. Minden olyan politika számára a kihívás, például a nemrégiben lezajlott gazdasági pénzügyi válság. Ez a válság új pénzügyi térképet rajzol Európában. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy végén egy sokkal jobb térkép rajzolódjon ki. Fel kell oldani az egyenlőtlenséget, például a fejlesztési potenciál aktivizálásával, nagyon fontos az olyan területek támogatása, ahol új generációs beruházásokra van szükség. Nagyon fontos a hálózatépítés, az együttműködés, így sokkal sikeresebben tudjuk összekötni a fejlődés, a fejlesztés motorjait, azokkal, akik még be kell hozzák a lemaradást. Minden régiónak be kell mutatnia a versenyképesség és egyéb potenciáit a világ gazdasági kihívások fényében. A harmadik területi dimenzióval kiegészítettük a kohéziós politikát, és ezzel valóban egy olyan ki nem aknázott kapacitásra találtunk rá, amely szerintem jobban kiaknázható, hogyha minden európai politikának kiemeljük a területi aspektusait és támogatjuk egész Európában a régiókat, a városokat, a határokon nyúl. Nagyon font, határokon túl. Nagyon fontos a harmónia kialakítása. Ha egész Európában minden terület, minden régió együttműködik, kiaknázva kiaknázza a kapacitásait, nagyon fontos az EU 2020-as stratégia megvalósítása, az intelligens taktikák, stratégiák. Már sokszor beszélgetünk, 2007. szeptember óta beszélünk sokat a kohéziós politikák reformjáról. Nem sokára megjelenik az ötödik kohéziós jelentés, a bizottság közzé teszi majd. Ezt a jelentést a hosszú konzultációs időszak is nagymértékben gazdagította. Az Európai Parlament a jövő kohéziós politikáiról ezen a héten fog vitát folytatni. Ne felejtjük, hogy a növekedés Európában még sokat várunk tőle, nagyon fontosak a beruházási politikák, a kohéziós politika nagyon fontos lesz, így lehet hosszú távon strukturális változásokat előidézni, és növekedést mindenki számára. Ha megengedi, akkor a Régiók Bizottsága elnök asszonya, Mercedes Bresso asszonynak adom meg a szót. Kérem, hogy tartsa meg üdvözlő beszédét. Bresso asszony, öné a szó. Grazie, Presidente Köszönöm szépen, Hübner elnök asszony! Tisztelt Krátán Szagaropoló alelnök asszony, tisztelt palelnöki képviselők, tisztelt regitagok, tisztelt Demot úr, tisztelt Mésztát úr, kedves kollégák! Mindenkit üdvözlök az európai régiók és hetek nyolcadik ülésének alkalmával, amelyet közösen rendezünk közösen rendez a parlament a régiók bizottságával. Önök megjelentek ezen a mai nyitóülésen, de az elkövetkezendő napokban több mint 6000-en vesznek részt a szemináriumokon, egyéb programokon. Ez is mutatja, hogy Európa számára fontos, fontosak a régiók, és a Európa is fontos a régiók, illetve városok számára. Nagyon fontos a kohézió és együttműködés az összes régió szempontjából, egyrészt politikai szempontból, ezt is alátámasztja az együttes megjelenésünk. Egyébként pedig azt gondolom, hogy nagyon jó kommunikációs fórumot jelent ez a, az esemény, hiszen itt találkozhatnak a helyi és regionális önkormányzatok, illetve az európai szervek. Európának új stratégiája van az elkövetkezendő 20 évre, ez az Európa 2020, ez a jövőt körvonalazza, illetve célja az is, hogy a válságból való kilábalást megkönnyítse, hiszen a válságra pusztán két évvel ezelőtt került sor. Nem szeretnék pessimistának látszani, de muszáj realistának lennem. A válság még nem ért véget. Hogy a legrosszabbat elkerüljük, mindenképpen a tagállamoknak is közbe kell avatkoznia, de mindenképpen igaz ez a régiókra, illetve az önkormányzatokra. Jelenleg az állami költségvetések hihetetlen nyomás alatt, alatt vannak, nagyon komoly gondot jelent a tagállamokban a munkanélküliség. A Dublini Európai Alapítvány adatai szerint a 2010-es második félévben is minden új munkahely, minden új teremtett munkahelyre két elveszett álláshely jutott. Ezt helyi, regionális, tagállami és európai szinten is orvosolni kell. Bizonyos mozgásterünk van, ugyanakkor ez nem túlságosan nagy. Mindenképpen a jövő felé kell néznünk, azaz a 2020-as stratégia értelmében kell cselekednünk, hogy meg tudjuk oldani ezeket a problémákat nem túlságosan drámai a helyzet, hiszen vannak még kiaknázatlan lehetőségek a tudásgazdaságban, illetve a környezetbarát gazdaságban. Ugyanakkor sokfelől érkeznek hozzánk figyelmeztető jelek. Igaz ez demokráciánkra is. A régiók között az erős kohézió megtartása véleményem szerint szükséges feltétele annak, hogy Európa szerte a kormányzás minden szinten zöggenőmentes legyen. Európának különös, különleges szakpolitikái vannak minden egyes területre, ezeket eddig kiválóan tudta finanszírozni Európa, és egyszerűen ellátták a kitűző célkütűzéseket. Említeném a Single Market Act-et, a költségvetés felülvizsgálatát, aztán az intelligens munkahelyteremtést, a 2013-as utáni kapott illetve vidékfejlesztést, illetve a kohézióról szóló ötödik jelentést. Ez öt olyan fontos dokumentum, vagy téma, amelyet az Európai Bizottság az elkövetkezendő hónapokban elfogad, és amelyek mérföldkövet jelentenek majd az Európai Unió jövője szempontjából a 2013 utáni időszak költségvetésével kapcsolatban, illetve a 2011-es év feléig benyújtandó jogor, jogszabályalkotási javaslatokat meghatározzák. Tehát nagyon fontos időszakhoz érkeztünk. Szeretnénk, hogyha meghallgatnánk a mi gondolatainkat és véleményünket, új gondolatokat szeretnénk bemutatni, és szeretnénk, hogyha ez a konzultáció már a folyamat elejétől érvényes lenni. A Lisszaboni folyamat esetében ez már nagyjából megvalósult. Európa nem engedhite meg magának azt, hogy a régiókra, a helyi önkormányzatokra, a városokra nem figyel oda. Az elkövetkezendő napokban a 200 különböző programon, laboratóriumban, szemináriumon, workshopon ezt tehetik majd meg, elmondhatják véleményüket, és örülök annak, hogyha vannak itt önök között olyanok, akik még sosem jártak Brüsszelben. Azt gondolom, hogy ez a néhány nap mindenképpen Európa javát szolgálja. Használjuk ki ezt az egyedülálló lehetőséget, mondjuk el Európának, hogy mit várunk tőle, és azon is gondolkodjunk el, hogy Európa mit várhat tőlünk. Három dolgot szeretnék kiemelni a vitánkból. Először is Hadd mondjam el azt, hogy nem vagyunk naívak. A kohézióról szóló ötödik jelentés azt szögezi le, hogy minden régió számára megfelelő programot, illetve szakpolitikát kell kialkotni, de nem szeretnénk, hogyha mindez csupán a tanácsban folytatott eszmecser eredménye lenne. Nagyon fontos lenne a kohéziós, politika, kohéziós politika költségvetésének megtartása. Nem tudjuk elfogadni, hogyha ezt leszűkítik. A régiók, a városok ezt el fogják majd mondani, hogyha megkérdezik a véleményüket, és a strukturális alapokat sem szabad meg leszűkíteni. Nos, mindenképpen meg kell védeni a már létező és jól bevált szakpolitikákat, hiszen jó eredményeket tudunk felmutatni. A régiók bizottsága többször is elmondta azt, hogy a kohéziós politika az Európai Unióban nem csupán tagállami koordináció tárgya kell, hogy legyen. Egész egyszerűen az alapelveket kell figyelembe venni, a különböző ágazatok a partner, ágazatok közötti összefogás, a programozás, illetve a koordinációból, elapeleiből kell kiindulni, mindezt területi léptékben kell alkalmazni. Nos, ezek az alapelvek, szempontok sokkal eredményesebbek így összességükben, mint hogyha külön-külön szakpolitikát alakítanának ki az egyes ágazatokra. Mindenképpen meg kell tehát valósítani a területi dimenziót is. Harmadik dolog, nem engedhető meg az sem, hogy csak a szorosan ezzel a területtel foglalkozók, regionális politikusok körében maradjon meg ez az információ, ez a sok tudás, tapasztalat. Azt gondolom, hogy mindannyian azért tevékenykedünk, hogy nagyobb, szélesebb körben is megismerjék az Európai Unió regionális politikáját, kohéziós politikáját. Ezért is fontos a helyi dimenzió. Európa a régióban, Európa, Európa a városomban. Ezt az új szlogent gondolta ki az Európai Bizottság. Több száz különböző fórum, illetve ö, szeminárium formájában beszélünk erről a kérdésről a különböző régiókban. Ennek ellenére azt gondolom, hogy még nagyon sokat lehet tenni. Minden évben elgondolkodhatunk ezen az Open Days alkalmával. Hogyha Európa nem lesz mindenhol mindenki számára fontos, akkor elmondhatjuk, hogy végül is senkinek sem, senkinek sem fontos. Jacques Delors egyszer azt mondta, hogy Európa bicikli. Hogyha nem tekerünk, nem hajtunk, akkor leesünk. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen igaz a regionális kérdésekre is. Régióinknak, régióinknak, városainknak megvan a kellő energiája, hogy Európát előre segítse. Tegyük ezt! Azt gondolom, hogy a nyílt napok nagyon érdekes eredményeket hoznak majd a következő napokban. Nagyon hasznosnak tartom az Open Days fogalmát, nem csak nekünk, a városoknak, a régióknak, hanem egész Európának. Köszönöm a figyelmet, és mindenkinek megköszönöm, hogy eljött ide. Uh, Nagyon köszönöm Mercedes Bresszónak. Most pedig felkérem a regionális politikáért felelős biztost, uh, Johannes Hánt, hogy tartsa meg beszédét. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm a nyolcadik eh, régiók eh, nyitott napok rendezvényére itt Brüsszelben. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan jöttek el helyi, regionális, eh, nemzeti szint képviselnek sok intézményt, és természetesen üdvözlöm az intézmények, valamint a média képviselőit. Az unión kívül, így Brazíliából, Oroszországból, Indiából, Argentinából, Örményországból is érkeztek vendégek, akik szintén nagy fontosságot tulajdonítanak a regionális politikának, és akiket nagyon érdekel az, hogy az EU regionális politikája hogyan valósul meg. Az ő lelkesedésük is tanúsítja, hogy mennyire népszerű ez a rendezvény. Mint egy 270 helyi esemény, 130 szeminárium itt Brüsszelben. Biztos vagyok abban, hogy ez az esemény ismét csak hatalmas siker lesz. Idén a fő téma az Európa 2020 stratégia nagyon jó téma. Tudjuk, hogy Európát is nagyon komolyan sújtotta a gazdasági válság. Vannak már jelei a megújulásnak, a fellendülésnek, de nem ülhetünk ölbetett kézzel. A prioritást arra kell helyezni, hogy minél eh, több munkahely jöjjön létre, a versenyképességet javítsuk, és eh, a, erősödjön a belső piac. A 20-as agenda nem csak a fellendülésre szabad, hogy koncentráljon, hanem bátorítani kell az új gazdaság létrejöttét, amely intelligensebb, inkluzívabb és zöld. A régiók és a polgárok kulcsfontosságú szerepet kell, hogy kapjanak ebben ahhoz, hogy eh, európai szinten megvalósítsuk a 2020-as ambiciózus célokat, eh, beruházásokra van eh, szükség a kutatásban, fejlesztésben, a foglalkoztatási célok, vagy a szegénységcsökkentési célok elérése érdekében, és ezeket a célokat a regionális szinten kell megvalósítani. megvalósítani. Minden régiónak más a feladata, és de hozzá kell, hogy járuljanak a közös közös célok eléréhez. Az állam és a magánszféra a kulcsfontosságú szereplői segíthetnek abban, hogy gyakorlati intézkedésekké tudjuk átalakítani a e, politikai célkitűzéseket. Azért vagyunk itt, hogy meghatározzuk, hogyan alakítsuk együtt közösen a jövőnket, hogyan e, tudjuk az állam és a magánszektort egyaránt hatékonyabbá tenni. Jövő hónapban hagyjuk ki a kohéziós jelentést, mint tudják, és ebben fölvonalazódik a jövő kohéziós politikája. Nyílt konzultációkat fogunk tartani, januártól kezdve, hogy a régiók hogyan tudnak majd felkészülni az állandóan változó gazdasági környezetben. A nyitott napok lehetővé teszik a régiók számára, hogy hallassák hangjukat, milyen kohéziós politikát szeretnének a jövőben. A régiók bizottságában lévő barátainktól folyamatos támogatást várunk, és az Európai Parlament is megadja ezt a támogatást az utolsó jelentésében is kiemeli a régiók fontosságát. Én szeretnék gratulálni a belga elnökségnek azért, hogy folyamatosan erősíti ezt a politikát, és támogatást ad nekünk, hogy el tudjuk fogadni a következő években a szükséges és fontos rendelkezéseket. Európa erőssége a sokszínűségben rejlik, és nagyon ügyesen kell koordinálnunk a finanszírozást ahhoz, hogy a céljaink megvalósuljanak. Elég sok régióban, régióban jártam, és mindenütt lenyűgözött a nagy, az innovációs készség, és az, hogy milyen kreatív dolgok születnek. A következő napokban sok lesz a lehetőség. Ragadják meg a lehetőséget, hogy tanuljanak másoktól, és néhány remek napot töltsenek el itt Brüsszelben. Köszönöm. Köszönöm szépen Hán biztosnak. És most szeretném felkérni az Európai Parlament alelnökét, Rodi Kratzát, hogy ő is tartsa meg bevezető előadását. Ah, biztos, biztos úr, tisztelt életékes, regionális politikáért felelős, biztos volt tisztelt Hán úr, tisztelt Régi Bizottsága elnök asszony, tisztelt Bresszó asszony. Elnézést. Az Európai Perazsi Bank elnöke, tisztelt Meisztat úr, tisztelt Vallon miniszterelnök úr, tisztelt Dömot úr, tiszt tisztelt fejlesztési parlamenti regi bizottság elnök asszonya és a korábbi regionális egy felelős biztos asszony, Hübner asszony. Tisztelt kollégák, kedves hölgyem és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önök között ma. Méghozzá Európai Parlamenti alelnökként. Én képviselem intézményünket, és Jelzi Buzek elnök urat is képviselem. Ezen a nyolcadik régiók és városok nyílt napja rendezvényen. Ez a kezdeményezés, amely 2003 óta létezik, most itt együtt szervezzük a Régió Bizottságával és a Bizottság Regionális Főigazgatóságával a parlamentet ezen két intézményével együtt, 244 régióval, várossal együttműködve, 33 különböző országból érkező vendégekkel kiváló rendezvényt szervezünk. Ebben a keretben különleges vitákra nyílik lehetőség, magas szintű vitákra, ahol is a regionális politikáról, a kohéziós politikáról beszélünk. Nagyon fontos is, hogy megéljük a sokszínűséget, a gazdagságot, az európai régiók potenciáit. Kedves barátaim, a kohéziós politika olyan erőfeszítést jelent, és olyan központi célkütözést, amely meghatározza az Európai Unió szempontjából. Nagyon fontos, hogy nagyon látható, kézzelfogható eredményeket hozunk. Számszerűsíthető eredményeket szállít a regionális politika. A kohéziós politika célkitűzése mindig is az volt, hogy hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi fejlődéshez a tagállamok és a régiók szintjén, főleg az elmaradottabb régiók esetében. Nagyon fontos a fenntartható fejlődés, a versenyképesség egész Európában. Nagyon fontos a társadalmi gazdasági területi integráció lésegítése. Az egymás követő bővítési köröket követően a kohéziós politikának át kellett alakulnia, alkalmazkodnia kellett az új valósághoz, az új gazdasági valósághoz. A területi különbségek megnőttek. A perem régiók, az olyan régiók, amelyek az ipari szerkezet átalakítás áldozataival váltak, vagy a sűrűn, vagy nem sűrűn lakott, a sziget régiók, mind nagyon fontos szerepet játszanak. A regionális Európa oda vezet bennünket, hogy találkozunk a polgárokkal. Különböző szinten működünk együtt a partnerekkel. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a regionális politika mindenki számára látható és hozzáférhető. Ennek következtében az egyik kiemelt politikája a mi parlamentünknek is. Az Európai Parlament érdemben járult hozzá a kohéziós politika kialakításához 2013 között. Előnyben részesítettük a határokon átnyúló együttműködést, az interregionális együttműködést, illetve kiemeltük az alapok felhasználásával kapcsolatban, hogy nagyon fontos a munkahelyemteremtés, a környezetvédelem, nem szabad elfeledkezni az innovációról, nem szabad elfeledkezni a kreativitásról, az esélyegyenlőségről, a szociális integrációról. Nem régen új kihívásokat tapasztalattunk meg a gazdasági életben. Új intézkedéseket kellett hozni, e, így lehet felgyorsítani azoknak a programoknak a hatályba léptetését, amelyek fontosak a 2007 és 2013 közötti időszak kohézes politikai szempontjából. Mobilizálni kell az összes forrást és eszközt, lehetővé kell tenni azt is, hogy hatékonyan és közvetlenül segítsük a gazdaság élékintő programokat nemzeti és regionális szinten. Ebben a tekintetben a parlament kidolgozott egy jelentést, és megszavazott egy állásfoglalást, amely azzal kapcsolatos, hogy a regionális politika Európai Unió szintén hogyan járul hozzá a gazdasági pénzügyi válság leküzdéséhez a kettes szélkitűzésben. Ebben az értelemben sikerült a Regi Bizottság tagjaként parlamentünkben Ebben a funkciómban, illetve ennek a dossziénak a jelentéstevőjeként hozzájárulhattam ennek a nagyon fontos kezdeményezésnek a kidolgozásához. Hölgyeim és uraim! A 2010-es nyílt napok fő témája az Európai Unió 2020-as stratégiája. Versenyképesség, együttműködés, kohézió minden régió számára. Ez a cél. A 2020-as stratégia az intelligens növekedést, a fenntartható fejlődést, a szolidáris, ambiciózus politikát támogatja. A kohéziós politika nagyon fontos a 2020-as stratégia sikere szempontjából. Hogy Mário Monti úr említette jelentése bemutatásakor, nagyon fontos a belső piac számára egy új stratégia. A 2020-as stratégia megerősíti azt, hogy a kohéziós politika szerves része minden Európai Uniós prioritásnak hosszú távon, és hogy a struktúrás alapok az egyik olyan lényegi mechanizmust jelentik, amelyek elősegítik a belső piac stratégiájának megvalósítását, ideértve a szociális integrációt. Nagyon fontos a regionális dimenzió, ha úgy tetszik, teljes egészében figyelembe kell venni amikor felülvizsgáljuk az Európai Unió költségvetését. Nagyon fontos figyelembe venni ezt a dimenziót az új pénzügyi tervnél. Egy megfelelően, méltón finanszírozott és megfelelő súlyt élvező regionális politika nagyon fontos, így lehet, ezzel lehet elérni a gazdasági, területi, szociális integrációt. Nagyon fontos a komplementaritás, a hatékonyabb együttműködés, a nemzeti költségvetések jobb bevonása nagyon fontos annak érdekében, hogy optimalizáljuk eredményeinket. Nagyon fontos kiemelni a rugalmasságot. A rugalmassággal jobban alkalmazkodni lehet a regionális sajátosságokhoz. Nagyon fontos, hogy segítsük a régiókat abban, hogy felülemelkedjenek gazdasági, társadalmi területi nehézségeiken. Ez a helyzet a perem régiók, a határrégiók, és az olyan régiók, amelyek különleges földrajzi jellemzőkkel bírnak, mint a hegyvidéki vagy sziget régiók. Nagyon fontos a városi dimenzió figyelembevétele a kohéziós politikában. A városok ma nagyon fontos szerepet játszanak, és dinamikus szerepet a régiók fejlődése szempontjából pozitív impulzusokat jelentenek a vidéki eh, politikák számára is, a vidék fejlesztés számára is. Nagyon fontos, nagyon komplex eh, területek ezek. Éppen ez egy számomra nagyon fontos, hogy a következő pénzügyi terv megfelelő forrásokat irányozzon elő az urbánus, városi és elővárosi projektek számozására, nagyon fontos a koherens, integrált város, város fejlesztési politika kidolgozása. Nagyon fontos a lokális dimenzió figyelembevétele, hiszen ez egy hozzáadott érték. A lokális politika azt is garantálja, hogy valóban hozzáértő, a helyi viszonyokat ismerő emberek hozzák ezeket a politikai döntéseket. Nagyon fontos, hogy harmonizált választ adjunk. A különböző tagállamok, különböző régiók közösen próbáljanak válaszokat találni a kérdésekre. Éppen ezért ma igyekeztünk összehívni a politikai felelősöket, az önkormányzatok, helyi és regionális területi önkormányzatok képviselőit, az Európai Uniós intézmények képviselőit, az egyetemek képviselőt hívtuk meg egész Európa területéről. Hiszen nagyon fontos, az egy ilyen rendezvény lehetővé teszi a tapasztalatcserét, az eszmecserét, és ha úgy tetszik, alkalmazott politikáinkhoz egy hozzáadott értéket biztosít. Nagyon fontos ez a régiók közötti hatékony együttműködés. Engedjék meg, hogy ezárásképpen röviden ismertessem az Európai Parlament kohéziós politikai célkitűzéseit 2013 utáni időszakra vonatkozóan. Az új európai felépítmény egy átmeneti rendelkezés kellene tartalmazon, amely figyelembe veszi a múlt tapasztalatait, illetve a gazdasági társadalmi evolúciót az érintett régióban. Jobb ö, törvényhozásra van szükség, jobb jobb jogszabályokra, de egyszerűsítésre is. Nagyon fontos a struktúrás alapok támogatás, az átláthatóság nagyon fontos a nagyobb teljesítőképesség. Hölgyem és uraim, kedves barátaim, az önök elképzelés, az önök javaslatai, amelyek a mostani rendezvényen elhangzanak majd, nagyon-nagyon értékes mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy megfelelő a regionális és kohéziós politikát alakítsunk ki. Köszönöm szépen a részvételőket, Köszönöm szépen a figyelmüket, a véleményüket, és nagyon kellemes és sikeres itt létet kívánok Önöknek. Uh, Köszönöm. A következő előadónk a Vallon régió miniszterelnöke Rudi Demott. Parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt Régi Bizottság elnökasszonya, tisztelt regionális politikai biztos úr, tisztelt eh, regionális fejlesztési regi bizottság parlamenti bizottság elnöke, tisztelt mm, és tehát, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltés számomra, hogy én képviselhetem a belga elnökséget ezen nyolcadik nyílt napok rendezvény megnyitóján. Először is, miután ez egy olyan rendezvény, amelynek van értelme, ennek, ezért is örülök, hogy itt lehetek, hiszen mobilizál, és azért is, mert egy együttműködés gyümölcse, egy olyan együttműködési, amely kialakult a régió bizottsága, a Régiós politikai bizottsági főigazgatóság, 244 város és régió 34 országból, az banki ágazatból, a vállalkozói világból meghívott vendégek és a civil társadalom képviselői is itt vannak. Nyolc év alatt a nyílt napok rendezvénye, úgy tetszik, valóban megfeleltek az ígéretüknek. Nagyon nagy volt a részvétel, a városok és régiók kifejezték érdeklődésüket a közösségi politikák iránt. És nagyon fontos szerepet játszik, aktív szerepet, hiszen elősegíti a konstruktív párbeszédet a fenntartható párbeszédet az állampolgárok és az európai intézmények között. Felhívjuk a figyelmet, a közvélemény figyelmét a kihívásokra, amelyek közvetlenül érintik őket. Nagyon fontos, hogy megerősítjük az együttműködést a jó bevágyakorlatok cseréjével. Számomra azért is megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek önök között, mert az Európai Unió tanácsa elnökségi posztját betölteni egy különleges privilégium minden ország számára, kiváltképpen egy federális állam számára, mint Belgium számára. Az az elnökség lehetőséget kínál arra, hogy elősegítsük a nemzetközi szinten a föderális egységek szerepét, nagyon fontos az ismereteink, tapasztalatunk közzététele. És ez az is nagyon, nagyon fontos lehetőség a partnerek számára is. Nagyon fontos az elmélyítés, nagyon a belga föderalizmus közösségi és regionális szinten létezik, nem csak autonómiát jelent több területen, hanem azt is, hogy jogi kapacitásaink vannak fellépni a nemzetközi szintéren is, föderális egységként. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, hiszen ha megnézem a témát, amit a 2010-es jelent, vagy rendezvényre választottak, Együttműködés, kohézió és kompetenciák. Ami a területi, gazdasági, társadalmi kohéziót illeti, ez kiemelt prioritása a belga elnökségnek. A belga elnökség, ha nem is fejezi ki véleményét, mégiscsak ebben mégis prioritása, kiemelt témája az elnökségnek. 2013 utáni állapotokat meg kell vizsgálni. Nagyon fontos, az átalakulás időszaka, amely adódik a válságból, amelyen át kellett menni, amelyet meg kellett tapasztalni, amelynek vannak következményei, a munkanélküliség, a társadalmi egyenlőtlenség szempontjából, és ez a válság fényt vetett az európai struktúrák szerepére is. Nagyon fontos, hogy válaszokat kell találni nagyon fontos, hogy hosszú távon Európa meg tudjon felelni ezeknek a kihívásoknak. A globalizáció, a természeti erőforrások, a demográfiai változások okozta kihívásoknak. Hölgyeim és uraim, ebben a kontextusban az Európai Tanács felhívta a figyelmet a területi kohézióra, a társadalmi kohézió fontosságára. A kohéziós politika azt mondanám, hogy központi szerepet játszik. Nagyon fontos a fenntartható növekedéssel, az egyenlő fejlődéssel összekötni mindezt. Nagyon fontos az Európai Unió teljes területét átvedni. A struktúrás alapok nagyon fontos elemei a kohéziós politikának és a városi, az európai városoknak. Ezen alapok segítségével lehet struktúrális eszközöket megvalósítani, amelyek hosszú távú eredményt hoznak a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés szempontjából. A struktúrás alapok egyik legfontosabb eszközként tekinthetőek, amelyek a 2020-as stratégia megvalósítását illeti. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió cselekvő képessége a struktúrás alapok segítségével megerősödjön, nem csak megmaradjon. Nagyon fontos a kiegyenlített európai konstrukció létrehozása, nagyon fontos a kohéziós politika jövője, nagyon fontos ez az belga elnökség programjának és a politika jövőjének garantálása. Hölgyeim és uraim, elnök urak! A mai találkozónk szimbolikus pillanatban történik, hiszen nagyon fontos a kohéziós politika jövője szempontjából. Néhány hét múlva jóvá hagyja az Európai Bizottság az ötödik jelentést a kohéziós politikákról. Ez a jelentés részletes elemzés készít a helyzetről, és több kérdést tesz fel, hogy hol vagyunk, mi a helyzet a konvergencia területén, ezek a politikák hogyan járulnak hozzá a stratégiai Európai Uniós politikákhoz, hogyan kapcsolódnak a regionális politikák a többi politikához és a tagállamok ide vonatkozó politikájához. A jelentős segítségével jobban meg tudjuk majd állapítani, hogy mivé kell váljunk 2013 után, a kohéziós politika. A belga, belga elnökség az ötödik jelentést követően a kohézióról informális európai eh, illetékes miniszteri csúcstalálkozót fog tartozni november 22-én és 23-án Liezs városában. Szeretném önöket emlékeztetni arra is, hogy francia eh, elnökségi képviselőként eh, szólni szerettem volna a régió, régió bizottságához is, Hölgyem és uraim, lehetőség nyílik majd arra, hogy körvonalozódjon a kohéziós politika jövője. Nagyon fontos a ö, kohéziós politikán belül a megfelelő egyenlőség, egyensúly kialakítása. Meg kell néznünk azokat a válaszokat, amelyeket a kohéziós politika jelenthet ezen kihívások megoldása kapcsán. Azon kihívások esetében, amelyekkel is az Európai Unió minden területen. Garantálni kell a különböző szintű fellépések harmonizációját. A 2020-as stratégiát meg kell, figyel, meg kell néznünk abból a szempontból, hogy hogyan illeszkednek a különböző politikák, ideértve a kohéziós politikát is. Nagyon fontos tehát, hogy mik a kiemelt témák, mik a kiemelt aspektusai a kohéziós politika jövőjének ami a foglalkoztatást illeti, a kompetenciák fejlesztését. Ezek nagyon fontosak a szociális kirekesztés elleni küzdelemben. Ha megnézzük a közös politikát a fenntartható fejlődés szempontjából, a 2020-as stratégia szempontjából, amely egy zöldebb gazdaságot, egy versenyképesebb gazdaságot szeretne támogatni, jobban felhasználva a meglévő forrásokat. Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök, urak, hölgyek, biztos urak, hölgyek, zárásképpen szeretném az önök felé felhívni a figyelmét a belga elnökségnek azon álláspontjára, amely a kohéziós politikákat illeti. 2013-ig lévő időszakban a területi együttműködést elősegítettük, megfelelő eszközök megerősítésével. Egy olyan eszközre van szó, amely közösségi többlet értéket jelent, és amit meg kell őrizni. Ne felejtjük el, az európai hálózatok kiépítését, az együttműködés erősegítését, az ismeretek, a tapasztalatok cseréjét. Úgy tűnik, alkalmasnak tűnik nekem, hogy az együttműködés, a tett együttműködés célját a politika szívében folytatni kell. Ez volt a magas szintű terület együttműködésről szóló konferencia célja, amelyet a belga elnökség szeptember 30-án, október 1-én turnéban tartott meg. A turné találkozó önmagában egy decentralizált, az Open Days a nyílt napoktól független rendezvény volt. Köszönöm szépen Presszó asszonynak, a régi bizottsága elnökének, köszönöm Hübner asszonynak, az Európai Parlament régi bizottság elnökének, köszönöm szépen Hán biztos úrnak. A konferencia kapcsán megvizsgáltuk azokat a témákat, hogy milyen kapcsolat van a területi együttműködés az Európai 2020-as stratégiák között. Megnéztük, hogy mennyire fontos az európai együttműködési alakulatokra vonatkozó szabályok fölvizsgálata. A jelentések hozzáférhetőek a közgyűlés titkárságánál. Hölgyeim és uraim, a Lisszaboni szerződés elismeri, hogy milyen fontos szerepet játszanak a helyhatóságok Európában, hiszen a szerződés keretében kibővült a szubszidiaritás illetve van egy olyan mechanizmus, amely segítségével a helyi hatóságok ellenőrizhetik a jó alkalmazást. Én szeretném önöket arról biztosítani, hogy az önök rendelkezésére állok. Nagyon fontos a párbeszéd az intézmények között, és számíthatnak a belga elnökségre, amely úgy gondolja, hogy médiától szerepben lép fel az Európai Uniós intézmények és önök között, Köszönöm szépen az önök figyelmét, és sok sikert kívánok a Nyílt Napok rendezvényen. Merci, monsieur le ministre-président. And now I would like to... Köszönöm szépen, miniszterprezident miniszterelnök úr, most pedig eh, kérem, hogy a bizottság elnökének, eh, José Manuel barroso a videó üzenetét eh, hallgassák meg. Barroso elnök arra kért, hogy mondjam el, mennyire sajnálja, hogy ma nem lehet itt. Nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy találkozzon a régió képviselőivel. Sajnos nem tud lenni, de a következő videó üzenettel fordul önökhöz. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nagyon szerettem volna részt venni a 2010-es eh, nyílt napokon, ahogyan ezt korábbi években is megtettem, de sajnos nem tudok ma itt lenni, amit nagyon-nagyon sajnálok. Ezért azért ragaszkodtam ahhoz, hogy legalább eh, ezt az üzenetet elküldjem önöknek. Európa az elmúlt eh, két évben nagy nyomás alatt van a gazdaság és pénzügyi válság miatt. Ugyanakkor sikerült megoldásokat találnunk gyökerénél tudtuk kezelni a problémákat azáltal, hogy erősítettük a gazdasági irányítást, koordináltuk a gazdaságpolitikát, és megfelelő pénzügyi szabályozókat alkottunk meg. Nagyon sokat értünk el, és most már szilárd alapokon állunk. Az Európai Unió gazdasági prognózisai jobbak a vártnál. A fellendülés már, már nem várat magára, bár a munkanélküliség még magas, de már legalább nem nő tovább. Fel kell gyorsítanunk az erő, erőfeszítéseinket a 2020-as Európa stratégiával eredményeket kell elérnünk. Ez különösen igaz, hogy különösen fontos, hogy a kiemelt kezdeményezések sikeresek legyenek. A szociális piac gazdaságot a, vissza kell terelni a jó mederbe, és az intelligens, fenntartható, inkluzív növekedési pályájára kell állítani. Európa régiói és városai kulcsfontosságú szereplők a 2020-as Európa stratégiában. Fontos szerepük van eh, az új fenntartható munkahelyek létrehozásában, új technológiák való beruházással, a klímaváltozás elleni küzdelemben, jó minőségű oktatás létrehozásában, a szociális befogadás erősítésében, a különböző infrastruktúrák kialakításában. Az Európa 2020 stratégia prioritásai közepette is nagyon fontos lesz, hogy két nagyon fontos európai politikai eseményre sor kerüljön. Az első az EU költségvetésének a felülvizsgálata, ugye az jövőben sor kerül, a második pedig a 2013 utáni kohéziós politikáról folyó vita, amire a következő hónapokban kerül sor. Ez egy teszt lesz a számunkra. Biztosítani kell, hogy a ráfordítások hatékonyak legyenek, hogy Európa hozzáadott értéken nőjön, és leegyszerűsítjenek az eljárások. De nem tagadhatjuk le azt, hogy más nehezedik ránk, szoros a költségvetés, de világosan szeretném tenni, hogy a kohéziós politika alapelvei nem fognak változni. Ez a politika az európai szolidaritás kifejező, kifejezés az integrációs folyamat lényege, és továbbra is az EU stratégiai politikája marad. Ezért biztos vagyok abban, hogy sikeres lesz a 2020-as stratégia. Nagyon örülök annak, hogy lehetőség van arra, hogy ezeket a kérdéseket megvitassák az önök tapasztalataival és terveivel. A következő négy napban sokat fogunk megtudni a terveikről. Örömmel várom a vitáikat és a szolidaritás fontosságát mindenki tűzze zászlajára. Ezt fogjuk tenni mi is, amikor a következő költségvetést összeállítjuk a kohéziós politika számára és úgy gondolom ezért is a bizottság és a régió közötti párbeszédet erősíteni kell. Lehetőség lesz arra, hogy most megbeszéljék ezeket a kérdéseket a következő négy napban. Örömmel várom, hogy majd nekem is beszámolnak az itteni eszmecserék eredményéről, és nagyon sikeres nyílt napokat kívánok. Yeah, dear colleagues, Kedves kollégák! A kohéziós politika jövőjével kapcsolatban fordulóponthoz érkeztünk. Hadd térjek ki tehát egy témára, amit Barozó úr is említett. Azt említette, hogy a költségvetési felülvizsgálat, illetve a 2013 utáni kohéziós politika egyfajta latmus teszt. Azt hallottuk, hogy a regionális fejlesztés szempontjából milyen fontos a kohéziós politika. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni a jövőben is, a beruházások szempontjából is, és azt gondolom, hogy az intelligens, inkluzív és fenntartható célkitűzéseket csak így lehet ezen keresztül megvalósítani. Körülbelül 230 milliárd eurót csoportosítottak a 2020-as stratégia célkütűzéseinek megvalósítására, és nagyon fontos az innováció, a nagysebességű internet, az intelligens közlekedés és a megújuló energiaforrások népszerűsítése, fejlesztése. Ez a folyamat már elindult, de a lendületet meg kell őrizni. Nagyon fontos, hogy ne felejtjük el, hogy ezeknek a politikáknak nem csak támogatói vannak, vannak ellenlábasai is. Sokan azt gondolják, hogy ez nem illeszkedik megfelelően a szakpolitikákba, illetve hogy nagyon nehéz ennek a hasznát felmérni. Azt gondolom, hogy ha hogy a kohéziós erőfeszítéseink meghozzák gyümölcs, meghozták gyümölcsöit. Még mindig ugyanakkor nagyon sok a kihívás, és remélem, hogy a kohéziós politika megfelelő célokat, illetve megfelelő biztos, bizonyítékokat termel majd ki, hogy ezt lássuk. Nagyon fontos a feltételrendszer, illetve az eredmények megvalósítása, illetve a koncentráció is. A koncentrációval kapcsolatban Barozó úr elmondta, hogy a kohéziós politika útján is hozzásegíthetjük magunkat ahhoz, hogy elérjük a 2020-as célkültőzéseket. Tehát a két dolog szorosan összefügg egymással. Az Európa 2020-as célkültőzések az összes európai régió számára fontosak. Itt nem csak pusztán arról van szó, hogy az EU-nak koheres módon kell hozzászólnia, hanem ez mindenkinek az érdeke is. Nagyon fontos az, hogy az adófizetők számára sokkal világosabban elmagyarázzuk, hogy mi is a kohéziós politika célja. Ezért a tagállamoknak és a régióknak világos célkitűzéseket kell megfogalmazniuk, amelyeket el tudnak érni. Az előrehaladásról vagy annak hiányáról vitákat kell rendszeresen szervezni a fenntarthatóság és a, a nyomok követhetőség, a, számon kérhetőség alapvető szempontok a politikáinkban. A globális gazdasági válság világosat tette azt, hogy a finanszírozás kapcsolódik a strukturális reformokhoz, a versenyképesekhez. A gazdaságaink szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Hogyha valamelyik tagállamban a gazdaság gyengélkedik, akkor ennek mindenhol érezzük a hatását. Ezért is előfeltételeket kell megszabni, csak akkor hatékonyak, vagy akkor lehetnek biztosak a dolgokban a befektetők, hogyha ezek működnek. Hölgyeim és uraim, nagyon sok olyan dolog van, amit figyelembe kell vennünk a kohéziós politikában, ilyen például a városok szerepe is. Hogy lehet hatékonyabbnak lennünk, hogy lehet azt elérni, hogy, az össze, hogy a kohéziós politika az összes régiót eléri, még a leghátrányosabb helyzetűeket is. Hogyan lehet elérni azt, hogy egyformán részesüljön mindenki a kohéziós politikákban? Azt gondolom, hogy előfeltételekre van szükség. Ez járul ahhoz hozzá, hogy a kohéziós politika mindenki számára ugyanan eredményeket hozzon. Minden attól függ, hogy meg tudjuk-e győzni a tagállami kormányokat? El tudjuk-e magyarázni azt, hogy ezen néhány, ám de igen fontos szempontból a kohéziós politika megváltozott. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, most pedig szeretném felkérni Filip eh, Maistat eh, urat, az Európai beruházási bank elnökét, hogy ő is tartsa meg előadását. Megragadom az alkalmat, hogy elmondjam. Filip Maestet nélkül az európai kohéziós politikában az elmúlt években nem sikerült volna jelentősen megújítani a finanszírozási rendszert. Kérem, Maestet úr, hogy mondjon néhány pozitív dolgot is a jövőbeni terveiről. Köszönöm szépen, Danuta. Regionális Bizottság eh, elnökasszonya, Régi Bizottság elnökasszonya, Európai Parlament alelnökasszonya, tisztelt biztos úr, az én régióm elnöke, a Vallon miniszterelnök úr, üdvözlöm Önt is, hogy és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Eh, örülök annak, hogy részlehetek a nyílt napokon. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, hogy a téma, úgy tűnik az idei téma nagyon is megfelel, hiszen a régiók versenyképességről van szó. Ez egy nagyon fontos elem az új stratégiánk, az Európa 2020-as stratégia szempontjából. A regionális fejlődés az Európai Beruházási Bank egyik legfontosabb prioritása 50, 1958 fennállása óta. A római szerződésnek is része ez, és a Beruházási Bank küldetésének fontos része az, hogy a gazdaság és szociális kohéziót elősegítsük. Tehát mindenképpen prioritást adunk azon projekteknek, amelyek a konvergencia régiókban foglalnak helyet. Nos, úgy gondolom, hogy ez a indítatásunk az elmúlt időszakban is megvolt. A regionális hatóságokat legfontosabb partnereinknek tartjuk, és számos módon támogatjuk őket. Közvetlen kölcsönöket folyosítunk számukra, régióknak, városoknak, illetve társfinanszírozásos tevékenységünkben is megjelennek a strukturális alapokon keresztül, technikai segítségnyújtáson keresztül, illetve az úgynevezett financial engineeringen keresztül. Az elmúlt három évben, 2007-től 2009-ig a konvergencia régiókban 66 millió értékben támogatunk projekteket, ez a teljes kölcsönök hiteleknek a 40%-át jelenti. A régi és az új tagállamok között törekedtünk az egyensúlyra, de az úgynevezett régi tagállamok abszolút értékben többet kaptak, tőke értékben azonban az új tagállamok felé billen a mérleg. Számos közös kezdeményezésünk van, amikor Danuta Hübner asszony még a regionális bizottságért felelős biztos volt, számos ilyet indított el. Két kezdeményezésre utalak, a Jaspers, technikai segítségnyújtás jelent az új tagállamoknak, hogy nagy infrastruktúrális projekteket jobban elő tudjanak készíteni, amelyeket aztán később a struktúrális és kohéziós alapokból támogatnak. A másik ilyen a Jessica, ez is közös kezdeményezés célja, hogy a regionális hatóságoknak segítsünk, hogy a hogy a fenntartható városi fejlesztés érintő beruházásokat támogassuk. A 2020-as stratégia új lendületet ad az európai kohéziós politikának. Ugyanakkor az Európai Unió városainak, régióinak értékére is odafigyel. Nagyon fontos a kutatásfejlesztés, az innováció, a környezetbarát energiák, illetve a tudás alapú gazdaság és a KKV-k támogatásra, hiszen ez elősegíti a versenyképesség fejlődését. Csak így lehet elérni az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést. Ugyanakkor a kutatási projektek támogatása nem mindig egyszerű, hiszen ezek a termékek, technológiák sokszor bonyolultak, sokszor a pénzügyi szektorban problémák merülnek fel, ugye ezt tapasztaltuk az elmúlt években. És sokszor ennek hatására a bankok vonakodnak attól, hogy finanszírozzák a nehezen körülhatáró projekteket. Nos, az Európai Beruházási Banknak az, a, és a beruházási alapnak Pontosan az a feladata, hogy az Európai Bizottsággal karöltve különböző eszközökön keresztül megoldják azt, hogy finanszírozáshoz jussanak ezek a projektek. Aztán Jeremy. A Jeremy a strukturális alapokon keresztül próbál segíteni a KKV-ken, hogy tőkéhez, garanciákhoz, illetve hitelekhez jussanak. Aztán a kockázat, a kölcsönös vagy együttes kockázat eh, vállalási eszköz is nagyon fontos, hiszen ez is segíti a kutatási programok finanszírozási lehetőségeit. Egyébként az önkormányzati, illetve regionális önkormányzatok is hozzáférhetnek az RSFS eszközhöz, illetve a kutatási eh, intézmények vagy a tudományos parkok is használhatják ezt. A 2020-as stratégia alapját képezik a strukturális programkölcsönök. Ez egy olyan eszköz, amely a strukturális alaphoz tartozó projekteket segíti, a beruházást eh, segíti elő. Hán úrral és csapatával szorosan együttműködünk abban, hogy ezen pénzügyi eszközök hatékonyságát javítsuk. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy zárásképpen egy pontot kiemeljék, amely nagyon fontosnak tűnik. Már az előttem szólók is említették ezt a témát. Most a kohéziós politika szerves része kell legyen az új Európa 2020-as stratégiának. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy három pillére van az Európa 2020-as stratégiának. Természetesen szükség van az intelligens növekedésre, a smart growth-re megfelelő, jobb beruházásra, befektetésre, a képzés és kutatás területén. Igaz, hogy kell a fenntartható fejlődés, a sustainable growth. És tiszteletben kell tartani a környezetet, és a természeti erőforrásokat is észszerűbben kell felhasználni a jövő generációk értekében. De nagyon fontos az inclusive growth, a befogadó növekedés, aki senkit nem, amely senkit, semmilyen régiót nem rekesz ki, nem hagy magára a munkanélküliségben. Arról van szó, hogy a 2020-as stratégia nem szabad, hogy ahhoz járuljon hozzá, hogy a gazdagok gazdagabbak, a szegények szegényebbé váljanak. Ez egy igazi kudarc lenne, ha így járnánk. Azt kell elérni, hogy semmilyen társadalmi csoport, semmilyen régió ne kereszt, ne rekesztődjön ki a globális fejlődésből is. Ebben a szellemiségben az Európai Beruházási Bank a tagállamokkal, a részvényeseivel, az Európai Bizottsággal és a régiókkal, városokkal szeretnénk garantálni a dinamikusabb és kiegyenlítettebb fejlődést. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani minden előadónknak, most pedig a fennmaradó lévő részére az ülésnek Mark Rogersonnak szeretném átadni a szót, aki remélem csodát fog művelni a lévő rövid idő alatt mindenkinek meg tudja adni a szót. Köszönöm szépen, Hübner asszony! Valóban, hölgyeim és uraim, eljött az ideje annak, hogy meghallgassuk az önök hozzászólásait. Már előzetesen néhányan jelezték, hogy szeretnének szólni és hogyha még valaki van, aki szeretne mondani valamit, az töltse ki a, ezt a formanyomtatványt. Kérem, hogy tartsák be a perces időkorlátot a hozzászólók. Három elnök, alelnök biztos ül itt mellettem az asztalnál, és valamennyien nézni fogjuk az órákat, hogy mindenki betartja -e a hozzászólási időt. Azzal kezdeném, hogy eh, Margot Schneider eh, urat kérem szólásra, aki a Régiók Bizottságában a néppárt eh, vezetője. Schneider úr, parancsoljon. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, elnök urak, biztos úr. Nagy öröm számomra, hogy nyolcadik alkalommal jelen lehetek a Nyílt Napok nyitó ünnepségén. Nagyon sok workshop, prezentáció és kiállítás is jelzi azt, hogy a régiók, az európai községek és városok milyen elkötelezettek, hogy itt jelen legyenek Európában, Európáért, Európa fejlődésének nagy jelentőséget tulajdonítunk. Ahogyan már elhangzott, a jövőbeni kohéziós politika az Európa 2020 stratégia jegyében állnak most ezek a nyílt napok. Az elmúlt időszakban intenzíven foglalkoztunk ezekkel a kérdéssel, és többekhez hasonlóan arra a következtetésre jutottunk, hogy a Lisszaboni stratégia azért nem érte el a céljait, mert nem vonta be megfelelően a régiókat, önkormányzatokat. Ami a tanulság, amit le kellene vonnunk ebből, az eh, elég eh, nyilvánvaló, eh, és azért vannak most is két tejek, hogy a megfelelő következtetés, tanulságot levontuk-e a kudarcból a régiók és az önkormányzók, a régiókat, önkormányzatokat a 2020-as stratégiában se nagyon vonják be. Folyik a vita arról, hogy hogyan lehetne a régiókat, az önkormányzatokat bevonni az új stratégia megvalósításában, de tulajdonképpen igazi vita még nem kezdődött el, és már nagyon sok időt elvesztettünk. Hálásak vagyunk a belga elnökségnek, hogy egy hónappal ezelőtt felkérte a régi bizottságot arra, hogy az Európa 2020 és kohéziós politika témában dolgozzon ki egy saját kezdeményezésű jelentést. Holnap fogjuk megvitatni és elfogadni ezt a jelentést. És az egyik legfontosabb dolog, amit szeretnénk megemlíteni a vitában, az az, hogy létre kell hozni területi paktumokat. A multi-level governance, a több szintű irányítás jegyében az új stratégia megvalósítását ilyen módon elő kell írni, nem szabad a véletlenre hagyni, hogy ez hogyan történjen. A kohéziós politika kapcsán arra kell építeni, ami eddig is már bevált a partneri kapcsolatok területén. A többi területen pedig a nemzeti reformprogramok jelentik a megfelelő kereteket ahhoz, hogy a különböző kívánságoknak, követelményeknek megfeleljünk megfelelni. A 2020-as stratégiának van egy monitoring platformja, amit tovább kell fejleszteni, annak érdekében, hogy az európai intézmények szintjén és itt Brüsszelben rendszeresen hozzájárulhassanak a régiók is ahhoz, hogy vajon a megvalósítás megfelelően zajlik-e, és mit, hogy mit lehetne, hogyan lehetne ezt jobbítani. Kettő perc volt, azt hiszem. Igen, köszönöm, Schneider úr. A területi paktum nagyon fontos kifejezés volt. Most pedig Lambert van Nistelrooy urat kérem, aki a régió, az EP Parlamenti Regionális Fejlesztési Bizottságát, a néppártot képviseli. Köszöntöm Önöket, köszöntöm Önöket itt a Demokrácia házában, itt a Hemicycle-nek nevezett ülés teremben. Az volt a benyomásom, hogy a kohézióról folyó vita most nagyon jó irányba halad két éve, még nem tudtuk, hogy mit történjen. Létezett egy úgynevezett non-paper, de félre söpörtük a kohéziót, kohéziót, és most talán a válság határa visszatérünk a régi alapokhoz. Négy észrevételt szeretnék tenni. Az egyik összhangban van azzal, az úton megy tovább, amit, ahogy Schneider úr indított a régiókat és a városokat a 2020-as eh, stratégiában nem vontuk be eddig megfelelően, és ez egy nagy hiba hogyha elolvassuk az Európai Tanács által elfogadott szöveget, itt a tagállamokról van szó, és az nem nincs igazából a e, szubszidiaritás elvé érvényesítve, és ezért van szükség arra a területi e, paktumra, amit mi itt a parlamentben is támogatunk. A második dolog, a teljes területi lefedettségre törekszünk. Még mindig vannak fehér régiók, a kettes területhez tartozók, de nagyon nagy hiba lenne, hiszen a kohézió lényege az, az hogy totális, hogy mindent lefed, és a teritoria és a területi dimenzió a legfontosabb, nem az, hogy a gazdag gazdagabb legyen, a szegény elmaradott pedig még elmaradottabb. A harmadik eh, kérdés a finanszírozás. Eh, energia, klíma alap, víz alap, eh, különleges alap, közlekedési alap. Ezekre a parlament azt mondta, hogy nem, mert az integrális megközelítés, a horizontális megközelítést akarjuk a régiókkal kapcsolatban. A Régiók Bizottságának, a Koter Bizottságnak és más bizottságnak a javaslatait meg akarjuk szívlelni, és amit Mester is elmondott, a, a, az impulzusok alapján kell majd megszülessenek az új jogszabályok. Most már százszerzalékban együtt döntési eljárás van, az ez a parlament is mindenben részt vesz. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Visszatérve a régi bizottságához, most pedig Karl-Heinz Claire urat szólítom fel, aki a szocialista frakció elnöke. Karl-Heinz Claire. Köszönöm szépen, megbízott elnök. Amikor 15 évvel ezelőtt eljöttem a régi bizottságba, azt kérdezte legjobb barátom, miért teszel ilyet magadat? Brüsszel, az Európai Unió, hát miért mész oda? Válaszom az volt, mert az Európai Uniót a legnagyobb politikai vívmánynak tekintem a 20. században. Két háború után, két világháború után, amelyek nagyon sok nyomorúságot, szomorúságot okoztak, az Európai Unió alapító atyái abban állapodtak meg, hogy együtt fognak működni. Nem háborús vetélkedésben állapodtak meg, hanem együttműködésben azzal a céllal, hogy egyre szorosabb népek unióját hozzák létre. Tehát összetartás, kohézió Európában. És nincs fontosabb politika ebből a szempontból, de a kohéziós politika, az európai regionális politika, amelyért Hán biztos volt felelős. Ez a legfontosabb politika az európai összetartozás, kohézió szempontjából. Soha nem volt olyan fontos, mint a mai válság sújtotta időkben. Ez a való, ez az igazság. A legsúlyosabb válságban vagyunk. Amennyire én emlékszem, ez egyik legsúlyosabb válság. Ez a város, Brüsszel. Jó lesz, ha odafigyel, hogy ne váljon Washington DC-vé, csak nem lesz Tea Party, nem lesz ez a Tea Party párt. Nézzünk körül, nézzék meg, hogy az európai népek, az emberek Európában mit gondolnak ma az euróról? Eléggé kritikusan szemlélik Európát, olyan, mint az USA-ban, Washingtonnal. Úgy tekintenek ránk. Ha ezt meg akarjuk változtatni, ismét meg akarjuk változtatni, egy olyan politikára van szükségünk, amely valóban elősegíti az összetartást. Ez a pénzügyi válság elleni politika kell legyen, és a még mindig fennmaradó gazdasági válság ellen kell felépni. 99 óta a legmagasabb a munkanélküliség iránytó. Olyan politikát kell kialakítani, amely nem csak a jó módúaknak segít, hanem a segít, szegényeknek, és a középosztálynak, az alkalmazatoknak, a munkásoknak. Róluk ne feledkezzünk meg, erre van szükség. És erre minél előbb szükségünk van. Ha sikerül, ezt elérni, el, meg, megszakítják. Elnézést, uram, mindjárt befejezem, mondja Claire úr. Jobb lesz majd az Európai Unió e, híre is az emberek szemében. A nyílt nap nagyon jó lehetőség, hogy ezen a téren előrelépjünk. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Parlament nevében, a Regi Bizottság nevében Ricardo Cortés Lastra úr kér szó. Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, és nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek a mai napon. Az Open Days a legfontosabb olyan fórum Európában, ahol az összes régió elmondhatja a véleményét együttes gondolkodásra kerülhet sor, úgyhogy nem hagyhattam ki ezt az alkalmat. És azt gondolom, hogy világossá kell tennünk, hogy a kohéziós politika alapvető fontosságú az európai fejlődés szempontjából, illetve az Európai Unió következő költségvetése szempontjából. Azt gondolom, hogy fejlesztési politikaként kéne gondolni a, poli- a kohéziós politikára, és nem kiadásként. Ez mindenképpen megkönnyíti a modernizációt, illetve a fenntartható fejlődést. A szolidaritásról tesz tanúbizonyságot. A foglalkoztatás, a kutatás, az innováció, a közlekedés, a klímaváltozás, az energiák, az infrastruktúrák, az oktatás, illetve a szegénység alapvető témák Európa fejlődése szempontjából, és ha az Európa régiók nem értenek ebben egyet, akkor meg van kötve a kezünk. Önök közelebb vannak az európai polgárokhoz, mint mi, így lehet csak önökön keresztül átalakítani a társadalmat. A kohéziós politikát erős közösségi politikaként kell kezelni. Nem szabad, hogy tagállami hatáskörbe kerüljön vissza ez a kérdés. A régióinknak, tagállamoknak szüksége van a kohéziós politikára, már csak hozzáadott értéka miatt is, illetve ne felejtjük el azt sem, hogy a kohéziós politika az európai építmény egyik alapvető pillére. Mindjárt a végére érek, elnök úr. Ne felejtjük el azt, hogy a régiók milyen fontos szerepet játszanak. De azt se felejtsük el, hogy a civil társadalomnak mi a szerepe. Hogyha decentralizált, több szintű kormányzás vezetés útján kezeljük a kohéziós politikát, az mindenkinek jót tesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE elnök kapja meg a szót. Klukász asszony, a Liverpooli Városi Tanács tagja és a Régi Bizottsága nevében két szót. Köszönöm szépen, és mindenkit üdvözlök az a Régi Bizottsága ALDE frakciója nevében. Az ötödik kohéziós jelentés még nem került a köz elé, de már sok spekuláció volt a tartalmáról. Valamelyik megalapozott, valamelyik nem annyira megalapozott. Ha azok, akik tájékozottak, és megjegyzéseket tettek a kohéziós jelentés, hogy nekik igazuk van, akkor a régi bizottságban, bizottságában és városainkban visszhangra talál majd ez a jelentés, saját tagállamainkban is. Örömmel hallottam Barózó elnök úr részéről, hogy a kohéziós politika alapvető elvei, amelyek szerepelnek ebben a jelentésben, nem fognak megváltozni. Tudjuk például, hogy az átmeneti régiók részét képezik majd a vitáknak, és nagyon sok olyan ország, amely úgymond phasing in régió átmeneti státusz kap majd. Egy dolgot biztosul szeretnék megemlíteni. Néhány régió már ma súlyos nehézségekkel néz szembe, mert jövő januárban a befele érkező beruházás csökkeni fog, tehát a beérkező cégek, vállalkozások számára nem lesz megfelelő feltétel. Kérem, hogy ezt esetleg ezt nézzék meg. Egyszerű az ok. Ha lesz kohéziós politikánk, amely nem csak segítséget nyújt, rugalmasnak kell lenni. Segíteni kell azokat a régiókat, amelyeknek szükség van a támogatásra. Akkor, amikor szükség van erre, ezért mondtam, hogy ne a odaadunk kézben, hanem emeljük fel a kezünket. Ezért használtam ezt a szimbolikát. Nagyon fontos a munkahelyteremtés, a növekedés. Ez kell a kettős célja legyen a kohéziós politikának. De eredményeket el kell érni a siker érdekében. A Lisszaboni stratégia kudarcot vallott, mert senki nem érezte magáinak. Azok sem, akik ö, sikere vihetik volna a városok, falvak, régiók az Európai Unióban. Nem érezték magukénak. Ha azt akarjuk, hogy sikerrel járjon a 2020-as stratégia, akkor fontos legyen, hogy azok az emberek, akik sikere vihetik, azonosulhassanak vele. Ez elszigetettségben nem lehet elérni. Az állampolgáraink is részét kell képezik ennek ö, a folyamatnak a helyi önkormányzati rendezvényen is szóltunk erről. Nos, miért van ez így? Mert biztos úr, Hübner asszony, röviden kéri a moderátor, a kohéziós politika Európa aktív arca a városainkban, a régióinkban. Ezen aktív arc, arculat nélkül Európa szerepe eltűnik. Az állampolgárok nem fogják tudni, hogy mit jelent számukra az Európai Unió. Azt kérem, hogy vegyék figyelembe, gondolják végig azt, hogy hogy lehet a városainkból, falvainkból, régióinkból valódi európai elemet kialakítani. Remélem, hogy a, elfogadja az, ezt a két szót, a growth and jobs, növekedés és a munkahelyek, ez az északnyugati angol régiómból jön, így lehet elősegíteni az állampolgárok jobb életét, növekedéssel, munkahelyekkel. Oh, well, just two words. Csak egy két szóval is, de azért kicsit több volt, mint két perc. Most pedig felkérném a Jörci Zajekhava urat szólásra, aki a régiók bizottságának a defrakcióját képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt előadók, tisztelt parlamenti képviselők! Szeretettel üdvözlöm Önöket a European Alliance, az Európai Szövetség nevében. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy az EU 2020-as stratégiájának a hatékony végrehajtása erősítheti az Európai Uniót. Ez elsősorban attól függ, hogy a legfontosabb szereplők milyen szerepet kapnak a megvalósításban és ezek a szereplők úgy kell, hogy tekintsék ezt a stratégiát, hogy hasznos és valóban lényeges eszköz a kezükben. A 2020-as stratégia első legfontosabb eleme a területi kohézió. Ez már a Lisszaboni szerződésben is a stratégia részét alkotta. Az irányítás minden szintjén meg kell, hogy ez valósuljon. Az európai politika bizonyos szempontból helyi politika is. Ezért a helyi és regionális önpor, önkormányzatok bevonása, a stratégia végrehajtása alapvető fontosságú, nem csak hogy szükséges. A gazdasági kohézió is rendkívül lényeges, hiszen ha minden régióban erősíteni akarjuk a gazdaságot, és itt kihangsúlyoznám, hogy itt nem csak a vidék, hanem nem csak a városok, hanem a vidék gazdaságának az erősítéséről is szó van, mindenképpen a gazdasági potenciált kell ehhez erősíteni. Európa akkor jár el jól, hogyha minden régiójára egyforma hangsúlyt fektet. Sokszor azt halljuk, hogy a városok a dominánsak, hogy oda koncentrálódik minden erőforrás. De nekünk minden egyes régiót ugyanolyan hangsúlyjal kell kezelnünk. A mezőgazdaság is nagyon lényeges számunkra, az élelmiszer politika ugyanígy. És ez is kapcsolódik a regionális politikához. A helyi önkormányzatok számára nagyon lényeges, hogy mi történik vidéken. Ezért kellenek nagyon fontos eszközök, hogy fejlődhessen a vidék. Ma mintegy 30 millió embert foglalkoztat a mezőgazdaság, és 40 millióan dolgoznak az élelmiszergazdaságban. Ez is jelzi azt, hogy ezek mennyire fontos területek. A kohéziós politika, hölgyeim és uraim, figyelembe kell, hogy vegye mindenképpen a vidéken élőket. Nagyon szépen köszönöm. Most visszatérünk az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Szakbizottságához, és Karin Kaltenbachot kérem felszólásra a parlament részéről. Köszönöm szépen és szeretnék gratulálni ahhoz, hogy ma nyolcadszorra rendezik meg a nyílt napokat. Én csak egy éve vagyok az Európai Parlament tagja, de a nyílt napokat már évek óta ismerem, hiszen 16 évig tehát repülési önkormányzatban dolgoztam, azután kormányzati felelősséget viseltem, most pedig itt vagyok a parlamentben. Tudom, hogy milyen nehéz az összejáték a különböző szintek között, de minden politikai szinten az a feladatunk, hogy biztosítsuk a magas életminőséget. Az emberek közvetlen környezete pedig a települések, a régiók. Hogyha ott nem jó az életminőség, akkor csak statisztikai eszközökkel, számokkal senki nem lesz elégedett. Ott helyben kell biztosítani azt, hogy mindenki jó ahol éljen, a, ahol él a településén, a régióban, és ehhez van szükség a kohéziós politikára. Azért is annyira fontos ez, mert három fontos tényezőt segít megvalósulni, az élet minőséget és azonos magas szinten az Európai Unióban. Ki kell hangsúlyoznunk azt, hogy a kohéziós politikába eszközölt beruházások eh, nem tekintetük ajándéknak a régióknak. Nem, örültem, amikor eh, Hán biztos említette, hogy eh, nagyon fontos ott támogatni, ahol vannak tehetségek, akiket támogatni lehet, és ahol a hiányosságokat, a lemaradottságot meg lehet szüntetni. Ugyanakkor arra is nagyon kell figyelni, hogy azok a régiók, amelyek már fejlettek, ne fejlődjenek vissza. A harmadik dolog, Európát érzékelhetővé és megélhetővé kell tennünk, és ez is megint csak elsősorban a régiókban történhet meg, ha az embereknek meg tudjuk mutatni, hogy mi lett az adóforintjaikkal, hova ruháztak be, láthatóvá kell tenni azt, hogy itt közösen finanszírozok Európát, ehhez pénzre van szükség, forrásokra, és hosszú távon a tagállamok csak akkor lesznek készek, hogy ezt a pénzt az EU rendelkezésére bocsássák, hogyha a polgáraiknak bizonyítani tudják, hogy hasznosan költik el az EU-ban ezeket a pénzeket. Nagyon kellemes itt tartózkodást kívánok. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Még csak a kalapácsot sem kellett meglóbálnom. A következő hozzászóló a Helsinki Uszima régió tanácsának egyik tagja, Márku Márkuláról van szó. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät... Eh, Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A kohéziós politika egyik alapvető pillére a régió közötti együttműködés, az innovációk, illetve azok, azon döntéshozók bátorsága, akik segítik ezt a munkát. Hogyha az, innovációk hatékony, ha az innováció hatékonyságát szeretnénk növelni, akkor le kell küzdeni azt a hatalmas űrt, ami a politikusok és az innovátorok, vagy az újítók között van jövőképre van szükség, illetve a politikusok részéről bátorságra, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, és hogy megvalósuljanak a 2020-as stratégia kísérleti projektjei. Vannak már bevált gyakorlatok, ezeket Európában használni kéne, oda kéne ezekre figyelni. Hán biztos úrra nézek, hiszen a strukturális alapok felhasználása nagyon fontos ilyen szempontból. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb szempont az, e, hogy a lehető legtöbbféle innovációnak, kap, innovációnak jutassanak finanszírozást. Azt gondolom, hogy a tagállamoknak és a régióknak megfelelő feltételeket kell kialakítani ahhoz, hogy megélhessenek az innovációs projektek, illetve hogy a közféra is felhasználja, felhasználhassa ezen innovációkat. Gondolok például az intelligens közlekedési módszerekre. Nagyon komoly fejlődésre van szükség európai szinten is. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most Helsinki-ből Dunkerkbe fogunk eljutni. Michel Dölebár következik. Tessék, Dölebár úr. Si je recommence... Megint uh, idézni fogom az elnököket. Mindenki egyetért. Mindenki ebben a plenáris ülésteremben is. Minden egyetép kohéziós politikával, a sok szintű kormányzással, az önkormányzatok szerepével. Dömolt elnök úr, néhány napja ott jártam Tunéban. A 20. évfordulóját ünnepeltük az Interregnek. Mindenki mindennel egyetértett. Az önkormányzatok szerepével, az, a, az különböző műveletekkel. 20 éve vannak ezek a programok, ezek is. Én meg vagyok elégedve. Úgy vagyok, mint egy buborékban. De kint, ismerem azokat a biztosokat, akiknek nincs egy, egy, egy fogalmuk sem. Ismerem azokat, akik azt mondják, hogy a biztos hánul úr pénzt lop el. Azt mondja, ki vannak önök, akik amit így csinálunk, nem tudják. Nagyon jó lenne, ha itt a buborékon belüli tevékenységünkről mások is tudomást szereznének. Nem magunkat kell meggyőzni, hanem a többieket. Én a vita elejétől fogva egyetértettem a néppárti kollégákkal. Ezt kell mondani. Ahogy a dolgok alakulnak, persze ez így van, hiszen megéljük a valóságot. A holnap Európája területi szinten alakul. Azért lesz demokratikus Európa, mert a mi állampolgárunk a helyszínen látják az eredményeket. Ez egyszerű megfigyelés. Használjuk fel a nyílt napokat arra, hogy beszéljünk a külvilággal – sokkal több embert kell meggyőzni, mint azok, akik itt ülnek ebben a plenáris ülésben. Sokat a tennivalónk, mindenkinek sok sikert és erőt kívánok ehhez. Thank you very much indeed. Um, if nothing else... Köszönöm szépen. A következő három hozzászólónk mindenki a brüsszeli buborékon kívüli. Ezt garantálhatom. Az első az osz, olaszországi osztravekről Massimo Bello. Bello úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A nyílt napok kiváló alkalmat biztosítanak a városok és régiók számára Európában. Ezért kiemelném azt, hogy a városok alapvető kiinduló pontot jelentenek, hiszen a kohéziós és szociális politikának alapvető végrehajtói. Az általam legnagyobbra értékelt kezdeményezések között ott van a polgármesterek együttműködésére utaló kezdeményezés energia témában. Ezt idén május 4-én írtuk itt alá. Most egy javaslatot szeretnék tenni a bizottságnak. Azt gondolom, hogy egy hasonló polgármesteri paktumra lenne szükség a szociális politika témájában. Egy olyan paktumra lenne szükség, ami az összes várost bevonja. Természetesen a régiók számára is érdekes lehet ez, de talán a városok jelentik ennek a rendszernek a gerincét. Az európai költségvetésben megnyilvánul a szolidaritás, és úgy gondolom, hogy a 2013 utáni szakpolitikákat nem szabad elhanyagolni. Tehát a városok, önkormányzatok szeretnének főszerepet vállalni a 2013 utáni időszakban. ha gondok vannak, mert ugye gondok sokszor vannak, akkor ezeket a gondokat lehetőségé kell formálni. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Most pedig egy Amerika Egyesült Államok belüli, vagy államok beli vendégünket szeretném hívni, a Marylandi Egyetem professzorát, Pecselszk úr következik. Köszönöm szépen. Nagyon megtisztelő. Megköszönöm az összes elnöknek, alelnöknek, biztosnak, a Marylandi Egyetemből dolgozom, de sokszor Németországban is dolgozom, Romániában születtem. Nos, a, a nevem nem tudom, hogy melyik régióból származik, nem tudom mi a neve, de ez egy bulgáriai régióról van szó. A lányom egyszer úgy fogalmazta, hogy az egész világ a hazám, és akkor még csak hat éves volt a lányom, és felsorolt számos országot, amely kapcsolódik hozzám. A hazám, az orsz, a világ, és nagyon fontos az, hogy ezt minden korszakban el lehet mondani. Még 1770, vagy már 1776-ban is gondolkodtak így. Azt gondolom, hogy a régió komplex adaptív rendszerek, rendszerek. Ez azt jelenti, hogy a régiókból származó kezdeményezések mindenképpen célhoz érnek, függetlenül attól, hogy hány akadályon kereszt kell átlendülniük. Kérem, ezeket az akadályokat próbáljuk meg felfüggeszteni. Sokan beszélnek arról, hogy alulról felfelé kell kezdeményezni, hogy, az, e- hogy a brüsszeli buborékon kívülre is ki kell nézni. Nagy örömmel hallom mindezt. Egy egyszerű kísérletet kéne véghez vinni. 30 évvel ezelőtt én 15 éves voltam, és az igazgatónak az iskolában azt javasoltam, hogy a fizika órákon, vagy a fizika fakton zöld energiákkal kísérletezzünk, akkor azt a választ kaptam, hogy ez nincs benne a tananyagban. Nagyon sok belga gimnazistát ismerek, és megkérdeztem tőlük, hogy a zöld energiáról hallottak-e valamit. Mit válaszoltak vajon? Azt, hogy semmit nem tudnak erről. Az iskolában senki nem hallott arról, hogy például a energiájából energiát lehet nyerni. Köszönöm, hogy erről szó került. Három dolgot szeretnék javasolni, gyorsan, ha lehet, mondja az elnök. Nagyon fontos lenne egy európai természeti vagy nemzeti parkrendszert kéne létrehozni. Aztán minden városban gyermekmúzeumot kell létrehozni. Ez egyfajta kreativitást és folytonosságot biztosít azok a következő generációnak. Úgy gondolom, hogy arra lenne még szükség, és ez a harmadik javaslatom, hogy ez a fórum minden évben máshova látogasson el, mondjuk jövőre menjünk el Bulgáriába. Így a Európa összes régiójában rájönnek arra, hogy róluk is szó van. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um, I'm going to be... Köszönöm szépen. Most a eh, kelet és nyugat között egyenlőség van. Maryland Egyetemről a Moszkvai Tudományos Akadémia képviselőnek adom meg a szót. Szergej Otopolevski úrnak, remélem jól ejtettem ki az önnevét, uram. Nagyon jól mondta, mondja az érintett. Oroszországban régóta vitázunk arról, hogy az Európai Uniós politikát fel tudjuk-e használni. Persze nagyban eltérünk, de ha figyelembe vesszük, hogy az önök tapasztalatából tanulhatunk. Vannak pozitív és negatív tapasztalatok, ezek is persze. Az általános megközelítés, a regionális politika, hosszú távú politika, a, a regionális politika a független politika, mint a külügyi vagy a gazdasági politika, és így tovább. Ezen kívül a nyugati tapasztalat, a tudományos eredmények. Két emberről van szó, ismerik a másik ország helyzetét. Szakértők, nem, nem írókat kell, hanem ország szintjén kell fellépni, illetve a régió szintjén, az önkormányzatok szintjén, Remélem, hogy az önök tapasztalata nagyon is értékes lesz számunkra. Van egy javaslatom. Változtassuk meg a nyílt napok nevét. Ahhoz viszont ez a hár, pár nap nyílt nap, a többi meg zárt nap. Beszéljünk nyílt évekről. Köszönöm szépen. Uh, no, it's, it's good. Persze nagyon jó kikerülni a brüsszeli buborékból, de ezért valamennyien itt az Európai Parlamentben ülünk a parlament vendégeiként, ezért most az Európai Parlament ALDE frakciából Michael Turát kérem szólásra. Elnök úr, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok minden elhangzott már a strukturális és a kohéziós politikával kapcsolatban. Nagy feladatok előtt állunk, az euróválság, az államadosságválság. ez az embereket sújtja, saját tapasztalataimból is tudom, hiszen főpolgármesterként és egy regionális tartományi parlament tagjaként a régiókkal foglalkoztam. Ma a strukturális, a kohéziós politikáról, azaz a fő címről kell beszélnünk. Hogyan tud hozzájárulni a kohéziós politika a válság leküzdéséhez? Hogyan tud hozzájárulni a eh, makrogazdaság stabilizálásához? És itt a versenyképességet kell középpontba állítanunk. Azért kell erre koncentrálnunk, eh, hiszen pénzszűke van, a strukturális politika pedig eh, ott kezd hatni, ahol az okok vannak. Munkahelyeket kell létrehozni, működő infrastruktúrát, és a kis és középvállalatok eh, tulajdonképpen a középpontba kell, hogy álljanak, hiszen a vállalatok 99%-a Európában KKV, de csak 8%-uk vesz részt a belső piacban. Ezért mi liberálisok a strukturális és kohéziós politika politikának új irányt szeretnénk adni, és azokat szeretnénk jobban a középpontba helyezni, akik, akiken a gazdaság nyugszik az egyetemeken, a kutatás és a gyakorlati felhasználás között meg kell teremteni a kapcsolatot. És a segítségre szoruló régiók támogatására gondolva a Balti-tengeri stratégia vagy a Duna stratégia jelentetnek olyan új platformokat, ahol új kompetenciákat lehetne létrehozni. Thank you very much indeed. Are there any more... Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Igen, ott a hölgy, a türkisz ruhás. Kérem, mutatkozzon be, mielőtt szól. Francia vagyok, e, egy hálózatot képviselek, a helyi paktumok hálózatát. Ez a hálózat meg van győződve arról, hogy a területi szinten kell a válaszokra megoldásokat találni, és nagyon fontos az együttműködés a civil társadalommal és az önkormányzatokkal és Azt gondolom, hogy ezen a szinten lehet megszervezni az együttműködést. Úgy látom, hogy képviselni kell a civil társadalmat. Nagyon fontos, hogy szóba kell állni, ne beszéljünk csak a civil társadalomra, ha nem beszélünk vele, örülök, hogy megnyílt ez a buborék, és hogy figyelembe veszik azt, hogy milyen nehézségekkel milyen nehézséget jelent a megosztott felelősség. Azt kell tudni, hogy együtt hogyan tudjuk a válaszokat integrálni, egy válasz elemeit a megoldásokba beépíteni, amely segítségével az állampolgárok meg tudják nézni, hogy milyen szerepet kapott az, amit ők mondtak, abban a válaszban, amit megtaláltak. Ezt szerettem volna elmondani, hogy gondoljuk el, ez egy, egy tanulási folyamat, hogyan lehet a megosztott felelősséget megtanulni, a polgárokkal együtt kell felelősséget vállalni, hiszen ők járulnak hozzá a közösségek életéhez. Nagyon köszönöm. Rövid hozzászólás, szeretne még valaki hozzászólni? Még egyszer kérdezem, kíván-e még valaki a részevők a hallgatóság köréből hozzászólni? Ott talán, elnézést nem láttam önt, a fekete ruhás hölgy a 484-es helyen. Köszönöm szépen. Josephine Rempolának hívnak, Szicíliában élek, korábban pedig Ausztráliában éltem. Véletlen az, hogy én itt vagyok, de szeretném elmondani, hogy én állandóan kapcsolatban vagyok a munkanélküliség problémájával, állandóan foglalkozom Szicíliában. Európa a munkanélküli fiatalok számára olyan messze van tanulnak, elvégzik az iskoláikat, megszerzik a mesterfokozatot, mindent megtesznek, amit megtehetnek, de szinte lehetetlen munkát találniuk. És nem elhanyagolható százalékáról van szó a fiataloknak. Amikor meg azt szembesülünk, hogy hogyan próbálnak állást találni, akkor kiderül, hogy 80-90 százaléka a fiataloknak a mi régiónkban munkanélküli. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, mert úgy gondolom, hogy ezek a nyílt napok, ahogyan ez korábban is már elhangzott, ezt mások is elmondták, talán közelebb hozzák a régiókhoz Európát elviszik az EU-t Európának a legtávolabbi régiójába is, amelyek közül az egyik éppen Szicília. Meglepett az ma, hogy láttam néhány olasz politikust is eh, itt, nagyon politikusokat, akiket otthon folyton látunk a televízióban, és elmondják, hogy mit kellene tenni Olaszországban. Ma lehetőségük eh, lett volna arra, hogy elmondjanak valamit, de sajnos felálltak és eh, kimentek a teremből. Én egy nagy senki vagyok, de azt tudom, hogy mi történik Olaszország nagy részében és Szicíliában, ahol most élek, mert egyébként nem ide való vagyok, most Messinában élek, Szicíliában, és még csak annyit mondanék, hogy konkrétumokat szeretnék hallani, konkrét fellépésekre, tettekre van szükség. A szavak nem segítenek a fiataloknak sem, és senkinek sem. Time for one more. Még egy hozzászólóra van idő. Ki lesz az? Kérem, nagyon magasra tegye a kezét, jelentkezzen, hogy én is lássam. Tessék, ön következik, uram. Jens, Jens Nilsson, eh, from Sverige. Jens Nilsson vagyok, Svédországból. Mester a medlem i regionkomitén. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt biztos úr, elnök asszony, alelnök asszony. A régiók bizottságában már 14 éve dolgozom, és sokszor részt vettem már a nyílt napokon. figyeljünk oda arra, amit Michel Delabar mondott. Valóban mindenki egyetért, az összes frakció, az összes párt, az Európai Parlament szakbizottsága, a bizottság, a régiók bizottsága, mind egyetértünk. De a külvilágot kéne meggyőznünk. Gondoljunk csak vissza, mi volt a helyzet tíz évvel ezelőtt, amikor az Európai Bizottság párbeszédre kérte fel a régiók bizottságát a kohéziós politika témájában. Nézzük meg, mit csináltak a kormányok. A svéd kormány például nem tette meg ugyanezt a gesztust, nem kérte fel párbeszédre a régiókat. A kérdés, hogy Svédország hogy fog hozzájárulni az Európa 2020-as stratégia, stratégiához. A bizottságnak igenis nyomást kell gyakorolni a kormányokra, hogy párbeszédet alakítsanak ki a városokkal, falvakkal, illetve régiókkal. Sokkal szigorúban kell bánni a kormányok. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Danuta, mielőtt visszaadnám a szót, arra kérném Bresszó asszonyt és Hán urat, hogy egész röviden reagáljanak az eddigi felvetésekre. Tessék, biztos úr, kérem, röviden reagáljon. Köszönöm szépen, két megjegyzés. A nyílt napok, a kapcsolódó napok, az összejöveteli napok, akárhogy nevezik őket, arról szólnak, hogy mi összejövünk, tapasztalatot cserélünk, kicsit feltöltjük az elemeinket, de bárki szervezhet ilyen rendezvényt a saját területén. Sőt, hát jó lenne, ha mi ösztönöznénk hasonló rendezvények megszervezésére az illetékeseket. 260 hasonló rendezvény van, tehát felelősségünk része, hogy nehogy azt mondjuk, hogy minden Brüsszelnek kell csinálni, együtt kell csinálni. Mindenkinek ott kell a munkáját végezni, ahol felelőssége, hatáskörre felruházva dolgozik. Ez az én felhívásom, amelyet önökhöz szeretnék intézni. A második, Michel de Labarhoz csatlakozom, mindenki mindenben egyetért, de tudjuk, hogy Európában vannak olyanok, akik nincsenek annyira meggyőződve még. És itt kell közös irányokat meghatározni. Sokszor nemzeti kormányok felelősségteljes vezetői nincsenek meggyőződve. Tehát itt a helyi és a regionális szint között egyfajta megfelelő um, fogaskerekeként kellene ezek összekapcsolódjanak. Lehetőséget kell garantálni arra, hogy tanuljunk egymástól, szerezzünk tapasztalatokat, gyűjtsünk tapasztalatokat, és megerősödve térjünk haza, és ott Európa ügyéért, a regionális politika érdekében küzdjünk a többségért is. Elnök asszony! Ma, eh, innanzitutto... Eh, Először is hadd le azt, hogy valóban úgy tűnik, hogy már mindenki egyetért. Emlékszem, mikor a kohéziós politikára szól a vita elkezdődött, akkor nagyon sok kételj merült föl azzal kapcsolatban, hogy a versenyképességi célkütőzést meg kellett tartani. Ma európai szinten legalábbis ezt a ezt a feltevést mindenképpen elvethetjük úgyhogy konszolidálni kell a kohéziós politikát. Még nem fejeződött be a kohéziós politikával kapcsolatos vita, úgyhogy azért oda kell figyelni. Második dolog. A nyílt napok olyan fórumot jelentenek, ahol beszélünk. Ezt nem csak Brüsszelben lehet megtenni, hanem bárhol, ahol alkalom nyílik arra, hogy az elmúlt az elmúlt cselekményekről beszéljünk, illetve a jövőről. Egyébként, amikor hazatérek, és gondolom mindenki más is, fölveszi a kapcsolatot a civil társadalommal és másokkal, hogy beszámoljunk arról, mi történt. Egyébként azon 6000 ember, aki itt van a mai rendezvényen, nem csak regionális képviselő, hanem például a különböző partnereket is képviselik, a gazdasági és szociális partnereken. Harmadik észrevételem. Hogy, az, hogy a nyílt napok szerepét megnöveljük, és hogy kiterjesszük ennek hatását nem csak Brüsszelre, hanem hazánkra, régiónkra is, nagyon jó lenne, hogyha nem csak Brüsszelben, hanem a régiókban is sor kerülne ilyen találkozókra, és ez meg is valósult. Több mint 200 ilyen esemény, workshop, műhely munka, szeminárium kerül megrendezésre. Egyébként nem arról van szó, hogy csak beszélünk, beszélünk, hanem tenni kell valamit, és aztán arról be lehet számolni. Nem csak a tett fontos tehát, amit a terepen végzünk, hanem az is, hogy hogyan számolunk be erről. Fontos, hogy a régiók tudatában legyenek annak, hogy nem a semmiből teremtődik mindenre, mindenre pénz, hanem az Európai Unió jó voltából. A nagy európai projektek innen származnak, és Európa évekig fent tudja tartani ezeket a projekteket. Nagyon fontos, hogy tényleg a finanszírozás folyamatos legyen, hiszen a nagy projekteket csak így lehet megtenni. Az elfogadhatatlan, hogy miután elkezdtünk egy projektet, megváltozzon a finanszírozási alap. Az európai hozzáadott értéke a mi munkánknak mindenképpen bemutatásra szorul, ezt itt is meg kell tenni Brüsszelben, illetve régióinkban is, otthon is. Mindenkit megkérek arra, hogy aki ezt még nem tette meg, az a jövő évben ezt tegye meg, illetve a civil társadalommal, a gazdasági és szociális partnerekkel közösen rendezenek egy programot, és besz, be, számoljanak be az eseményekről, illetve a tettekről. Sziciliával kapcsolatban. Nos, az állampolgároknak, a polgároknak van olyan joguk, hogy beszámoltassák a régiókat a kormányoknak, hogy hogyan bántak el a különböző forrásokkal. Ez a jog Szicíliában is megvan. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra a megnyitó ülés vendéglátójaként, hogy le is zárjam a megbeszélésünket. Még három napunk van az eszmecserékre, biztos vagyok abban, hogy sok időnk lesz, hogy elmondjuk a, kicseréljük a tapasztalatainkat. A teremben a jó gondolatok csak úgy szaporodtak, gombamodra szaporodtak, és a jövőben biztos vagyok abban, hogy sikerül olyan politikát kialakítanunk, amelynek a segítségével meg tudjuk erősíteni a területi szociális-gazdasági kohéziót, erősíteni tudjuk a forrás alapú növeke, a legforrás hatékonyabb növekedést, új munkahelyeket tudunk létrehozni és Európát innovatívabbá, versenyképesebbé tesszük. A politika küldetése nem változott, a szerződésben gyökerezik ez, de a változásokhoz hozzá kell igazodnunk. A városok és régiók nem csak a közös valuta és a belső piac által megjelentett kihívásokra kell, hogy válaszoljanak, hanem a globális versenyre is. A jelenlegi architektúrán belül is úgy gondolom, hogy látnunk kell, hogy mi a válság utáni valóság a régiókban. És úgy tűnik, hogy át kell pozícionálni a régiókat, át, más kategóriába kell sok régiót sorolni, hiszen túl mélyek a strukturális válságaik ahhoz, hogy a kettes térterülethez tartozzanak. Ez az átmeneti rezsim, ami majd hatékonyan támogatja az erőfeszítéseket, a konvergencia cél területeket egy kicsit átkategorizálja az igényeknek megfelelően. A célunk eléréséhez egyre hozzátartozik az is, hogy a növekedés minőségi növekedés legyen. Európa nagyon sok kihívással szembesül, és mindegyiknek van területi dimenziója. Ezért komolyan kell vennünk a területi hatásvizsgálatot. Figyelembe kell vennünk, hogy ugyan lehetne hatékonyabban számot vetni a területi különbségekkel. A jelenlegi kihívások mellett lehetőségeink is vannak. Elhangzott, hogy a helyi kezdeményezés a politika nagyon fontos eleme minden bizonyal a területi együttműködésbe többet kell investálnunk. Valaki beszélt arról, hogy hárítsuk már el az akadályokat. Nos, a területi regionális együttműködés ennek az egyik eszköze. A kohéziós politika továbbfejlesztésének eredményeképpen még eredményorientáltabb leszünk. Az Európai Bizottságtól is mindig ezt halljuk, amikor erről beszélünk. Az európai kormányzás és minden szinten a kormányzás olyan kell, hogy legyen, amely átfogó beru, jövőbe való beruházási stratégiára épül. Az európai eh, keretek, a strukturális alap, eh, és a többi alap kapcsán eh, nem elég, hogy elkerüljük az átfedéseket, hanem biztosítani kell a különböző alapok közötti szinergia hatások maximális hasznosítását. Persze kondicionalitásra szükség van, ez bizonyítja, az, biztosítja az intervenciók hatékonyságát. Az EU 2020 stratégia is nagy kihívás, és mindig igazodunk el a területi sajátosságokhoz. Ahhoz, hogy Európa elérje a céljait, szerintem Európának új finanszírozási formákra van szüksége elsősorban a beruházások területén. A kohéziós politikában tapasztalatok halmozottak el, halmozottak fel, amiről Filip Méstat is mondott néhány példát a financial engineering egy ilyen, és a közpénzek kapcsán szükség lenne erre a bizonyos emelő hatásra, a leverage-re. Végül, de nem utolsó sorban egyszerű módon kell a támogatásokat eljutatni a kezdeményezettekhez. 2008-2009-ben az egyszerűsítés már megvetette az alapját annak, hogy könnyebben és egyszerűbben valósuljanak meg ezek a politikák, de talán még bátrabbak lehetünk az egyszerűsítések kapcsán. Kedves kollégák, szerettem volna reagálni arra, amit Lukasz kollega mondott. Amikor a Selemány épület épült, akkor is kb. ezeren voltunk a régió képviselői, és akkor azt mondtuk, hogy a Lisszabont le kell vinni a régiók szintjére. A Lukács asszonynak mondom, az európai regionális politika a Lisszaboni stratégiát azért nagyon elszámoltatható stratégiává tette és azt mondhatjuk, hogy azért a Lisszaboni stratégiának legalábbis ez az egy eleme, ez az egy lába, a regionális politika sikeres volt. Az EU 2020 felé haladunk, ennek vannak zászlós hajó vagy kiemelt kezdeményezései, amelyek különösen fontosak a régiók, a városok számára, és biztos vagyok benne, hogy most sikeresek leszünk. Elhangzott a területi paktumok, a helyi paktumok jelentősége. Ez is egy kiváló platform arra, hogy ez a 2020-as stratégia működjön Európában. Végül meg kell értenünk, hogy Európát meg kell értenünk a különböző szinteken, a faluk, a városok, a régiók szintjén is, de ettől még nem kerül Európa közelebb az emberekhez, csak talán nagyobb lesz. Azzal szeretném lezárni ezt az ülést, hogy nagyon hasznos hetet kívánjak önöknek, és ahogy a Michel de Bár is elmondta, feladataink vannak ezen a terven kívül is. Azt hiszem, hogy minden intézmény nél dolgozók tudják eh, azt, hogy azokkal is beszélnünk kell arról, hogy eh, mire jó a regionális politika, akik ezt nem ismerik, vagy akik nem akarják megismerni. Beszéljünk ezekkel az emberekkel is, és eh, a 2013 utáni kohéziós politikát tegyük az európai polgárok számára mm, működőképessé, és ezáltal tegyük jobbá Európát. Köszönöm a türelmüket, köszönöm, hogy itt voltak, és köszönöm az összes vendégünknek, előadónknak, hogy eljöttek, találtak időt arra, hogy itt legyenek, és köszönöm a tolmácsoknak is a segítséget. További szép napokat kívánok Brüsszelben, és lezárom az ülést. You, should have said it. <laughs>